ilyen ötletet terjesztenék elő, szerintem jobban lehetne elemezni európai szinten a közkiadások kérdését. Köszönöm, hogy az elnök mm, Levlasikova Penyikova asszony.